E, wystarczy. Otwieram posiedzenie. megnyitom az ülést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megnyitom az ülést. Kérem, csendesedjenek le. Kedves kollégák, kérem, hogy csendesedjenek le. Kollég Jacek. Jacek kolléga, kérem, kérem, foglaljon ön is helyet. E, pani Gomez chciała zabrać głos. Pani... Gomez úr szeretne hozzászólni a rendel kapcsolatban. Tisztelt elnök úr, van egy ügyrendi pontunk, és szeretnék felszorolni az ellen, hogy a Deva és a Szimanszki módosításoknál megjelenik a nevem. A módosítás, amelyre utalnak, ez egy olyan módosítás,